válaszokat és a mélyreható információkat. Most ezzel berekeztem az ülést, holnap folytatjuk 10 órától 12-ig, a jegyzőkönyvet pedig az Európai Parlament weblapján találják.